Okay, colleagues, can I bring the meeting? Kezdjük akkor el a munkát, kedves képviselőtársak, először is önök előtt a napi rendtervezet. Elfogadottnak tekinthetjük azt? Ha igen, akkor köszönöm. Hadd mondjam el, hogy kicsit laza az időpont meghatározás a napi renden mert különösen a honlapi szavazásra vonatkozóan lehet, hogy egy kicsit egy szünetre kényszerülünk holnap, de mindenképp úgy kell terveznünk, hogy több mint 200 módosítón kell kezelnünk, bár sok közöttük kompromisszum, tehát nem kell mindegyiket végigszavazgatni, de azért meglátjuk, hogy lesz. Kilenckor kezdjük el, meglátjuk, hogy haladunk a szavazással. Következő témánk a széndiokszid kibocsátás csökkentése vonatkozó célértékek az új személyi gépkocsik esetén, meg az új ö, könnyű haszongépjárművek esetén. Gardia Zabal Rubial asszony a szó, ő a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden hozzászólni és elmagyarázni, hogy milyen, milyen helyzetben is találjuk magunkat most. Itt két véleményről van szó. A szindioxid kibocsátás tekintetében a személygépjárművek és a tehergépjárművekre vonatkozólag. Több mint 80 módosítás érkezett a személygépkocsikkal szemben, ennél egy kicsit kevesebb a kereskedelmi vagy tehergépjárművekkel szemben. Ebből az is világosan kiderül, hogy a különböző frakciók álláspontja nagyon különbözik. Bizonyos esetekben, vagy bizonyos kérdésekben ezek tényleg erősen elütnek egymástól, és nehéz lesz ezeket összeegyeztetni. Mindenesetre megpróbáltuk a különböző frakciók álláspontjait összeegyeztetni. A múlt héten az árnyékjelentéstevőkkel is összeültünk, hogy próbáljuk meg közelíteni az álláspontokat kompromisszumokat dolgoztunk ki, ezeket be is mutattuk, előterjesztettük a különböző frakciók felé, és úgy tűnik, hogy kirajzolódni látszik egy első megállapodás tervezet, még akkor is, hogyha azért az utóbbi napokban, akár órákban is újabb problémák merültek fel. De ahogyan mondtam, az elején tényleg nagyon eltértek egymástól az álláspontok. Úgyhogy a kompromisszumok még nem százszázalékosak. Én remélem, hogy a mai délután során az árnyékjelentéstevők még tudnak majd dolgozni annak érdekében, hogy a részleteket kidolgozzák, de talán nem is helyes, hogyha részletekről beszélünk, hiszen itt sok esetben fontos kérdések esetében is vannak még nézeteltérések. Ezt azért is mondom, mert hogyha nem sikerül megállapodásra jutnunk, akkor sajnos nem fogjuk tudni módosítani a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi helyzetben, tehát a transzangbizottságnak is hallatni a hangja, kell a hangját, még hogyha csak egy vélemény formájában is, hiszen nem mi vagyunk az illetékes szakbizottság. De azért itt a fontos célkitűzéseket meg kell határozni, még ha csak indikatív módon is, a hosszú távra szólóan, 2025-re, és aztán ott van a szuperkreditek kérdése. Ami a szuperkrediteket illeti, ezzel kapcsolatban egy alternatív megoldás is a napvilágot látott, és ezt talán jobban hozzá lehetne igazítani a valóságos helyzethez, tehát hogy az új célokat kövessék a az iparák képviselői is, de sajnos nem minden frakció ért ezzel egyet, úgyhogy a kompromisszumos módosítások során megpróbáltuk ezeket összeegyeztetni, de ez nem minden esetben sikerült, mert vannak még nyitott kérdések. Én azt kérem, hogy mindenki tegyen erőfeszítéseket, ugyanis értem azt, hogy más álláspontot képviselünk, de mégiscsak valahogyan a Transzakbizottság véleményét képviseltetnünk kell ebben a kérdésben. Próbáljuk meg arra támaszkodni, ami az Ipari Szakbizottságban megszületett, és hogyha a különböző frakciók engednek egy kicsikét a saját álláspontjukból, akkor sikerül majd egy kompromisszumot kialakítanunk. Én remélem, hogy ezt sikerül majd ma délután megtennünk, és akkor holnap sikerül ezzel kapcsolatban szavaznunk. Thank you very much. For the PP, Mr. Florence. Köszönöm szépen, Florence úr következik a néppárt részéről. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Nagy öröm volt együtt működni vele, még akkor is, ha nem mindig voltunk egy véleményem. Ám a közös cél szerintem jó felé mozdított el bennünket. Ez a környezetvédelme volt ez a közös cél, és a, a gépkocsik, ha lehet gyorsabb gépkocsik tekintetében, úgy, hogy mindez olcsó és ö, hatékony legyen. Rövid leszek, és a kompromisszumokra koncentrálok. Az egyes kompromisszumot abszolút el tudom fogadni, jelentéstevő asszony, a kettessel viszont vannak bizonyos hasfájásaink mert hogy a mostani formájában a kettes kompromisszumot így még nem tudjuk elfogadni, de talán van olyan megfogalmazásbeli lehetőség, mely ugyanezen számokat ö, tartalmazám nem ennyire kötelező jelleggel, amely elfogadható volna. Tehát és ezáltal nagyobb koherencia is érvényesülhetne, ezért vetem föl ezt. Szerintem nem volna jó, hogyha nagyon merészen törnénk előre, és a 65-ös számot megkötnénk, mindenképpen realista és kiszámítható pályára van szükség, egy olyan középutat meghatározva, amely a két számadatot talán jobban meghatározza, és így elfogadhatóbbá teszi számunkra is, ezt üdvözölni, meglátjuk, mi lesz a vita vége. A hármas módosító számunkra abszolút elfogadható, hogyha 2,5 g éves meghatározásban kerül eh, leírásra. A négyes kompromisszum a tesztciklust elfogadjuk, az ötös kompromisszumban pedig az itteni életciklus meghatározás is elfogadjuk, ugyanez persze nem akarok mindent mindig megismételni, újra felbukkannak korábbi felvetések itt is. Ma reggel autóval utaztam a választóközletemből Brüsszelbe, és ott hallottam egy új tanulmányról, mely szerint a nyersanyagok, a, az autóban üzemanyagként felhasználható nyersanyagok köre nem olyan széles, mint szeretnénk, ezért volna jó, hogyha takarékosabb gépkocsikat követelnénk, ez nekünk, gyermekeinknek, unokáinak is. Jó lenne, jó lenne, hogyha ők is autóval járhatnának. Tehát ez irányban kell bátran tovább haladnunk, és csak bátrabb jogszabályok révén lehet még javítani az autóipar teljesítményét és hatékonyságát. Ez a célunk. Thank you, Mrs. Bilbao, for the Aldi. Köszönöm szépen, Bilbao asszony következik az ALDE részéről. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, hogy nincs itt az illetékes kolléga, úgyhogy azt kérte tőlem, hogy mondjam el, én ő helyette az álláspontját ismertessem. Először is nézzük meg, hogy milyen különbségek mutatkoznak a széndiokszid kibocsátás tekintetében, illetve hogy ez hogyan kerül bejegyzésre. Úgy tűnik, hogy az alacsonyabb széndiokszid kibocsátás tekintetében mindig a éppen kedvezőbb számítási módokat alkalmazzák, például a turizmusban az, hogy 65 és 75 mg lenne a határérték, 115 g lenne pedig a határérték a kereskedelmi járművekre nézve. Ez 2020 utáni időszakra vonatkozna, a 2020 utáni időszakra nézve pedig a kompromisszumokkal egyetértünk, és Ebben az esetben azt, néz, azt láthatjuk, hogy a 2020-as céloknak kell megfelelnünk. Úgyhogy 2025-öt már ebből a szempontból kell végig gondolnunk. Ezen kívül szeretnénk azt is meggondolni, hogy az ITRE-ben a múlt héten többséget kapott ez az álláspont. Ami pedig a szuperkrediteket illeti, 2020-ra nézve Meissner képviselő azt szeretné, hogyha a kompromisszumot a 2016-tól kezdődő időszakra valósítanánk meg. Köszönöm. Thank you, Mr. Taylor, the Greens. Köszönöm szépen. A zöldek következnek, Taylor úr. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönettel tartozom a jelentéstevőnek is a próbálkozásért. Attól tartok, hogy ez nem volt eh, az jelentéstevők találkozója nem volt osztatlan siker, és ahogyan hallottuk, meg volt az akarat arra, hogy valamilyen közös nevezőre jussunk azonban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kompromisszumok, az úgynevezett kompromisszumos módosítók egy része egy részén az én nevem is szerepel, akkor is, amikor a módosítom pontosan az ellenkező irányba vitt volna, tehát azt fogom kérni, hogy a nevemet töröljék ezen kompromisszumos módosítókról. Általánosságban véve, akkor, amikor a Volkswagen egy egyliteres hibrid autót piacra dobott, amely 24 g széndiokszidot bocsát ki, ugyanebben az időszakban azt látjuk, hogy az ipar arról tesz tanúbizonyságot, hogy a 147 g-nál nem tudnak jobb eredményt e- produkálni a tárgépjárművek esetében, és a 95 g-nál pedig nem tudnak jobb eredményt a személygépjárműk esetében. Nos, hát azt hiszem, hogy azért itt egy kicsit meg kell ezt kérdőjelezni, és nem igazán érjük el a célunkat. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a legkonzervatívabb becsléseket próbáljuk követni, hogy mi is lehetséges az, az ipartól, mit várhatunk el. Tisztelt kollégák, óriási profitot termeltek a, a gépjárműiparban, és azt mondhatjuk, hogy a kifogásaik bizony üresen csengenek. Ez pedig azt jelenti, hogy támogatni fogjuk a jelentéstevőt ott, ahol tudjuk, és szeretném a bizonyos kompromisszumos módosítóktól levetetni a nevemet. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, remélem, hogy mindenki megkapja, ön is megkapja a kávéját. Pot, go to Mr. Taylor, please. Taylor úrnak kérem, adjanak egy kis kávét, ne neki kelljen a kávé után mennie. Thanks, Chair. I will try to be... Rosbach asszony, köszönöm, nagyon rövidre fogom. A konzervatív frakció egyetért ezek a jelentéstevő törekvésével ezek nagyra törő célok, de az ipar már most is képes ezeket teljesíteni. Legalábbis így tájékozottunk mi az ipar képviselőitől. A kibocsátási célok azt kell meghatározzák, hogyan tudjuk 2020-ig csökkenteni a CO2 kibocsátást. Ezért gondoljuk úgy, hogy a 2025-ig, vagy arról azon túlmutató célokat egy külön jogalkotási javaslatban kellene taglalni. Nem itt. A tesztciklusok kapcsán frakciónk üdvözli az új tesztciklus bevezetését, ez a végfelhasználók és fogyasztók szempontjából üdvözlendő, és amely csökkenti az elméleti becslések és a tényleges fogyasztás közötti különbséget. A szuperhitelrendszer fontos fenntart a, általunk az iparát ipartól megkövetelt célok elérése érdekében. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm. Kolicek úr a GUE nevében kap szót. Köszönöm a szót. Elnök úr. Úgy hiszem, hogy a széndiokszid kibocsátás szintek csökkentése fontos. Ám úgy kell ezt végrehajtani, hogy javítjuk azt a feltételrendszert, amely aztán módosítható. És amelyre a jelentés ki is tér. Azok a műszaki paraméterekre nevezetesen, amelyek kiutatók. Például a vezetési stílus, vagy a gumiabroncs típusa, miensége, és csak, jelentősen csökkenti a fogyasztás, akár 25%-kal csökkenhet a fogyasztás ilyen tényezőknek betudhatóan ami pedig a, a jelentésben megjelölt konkrét célokat illeti. Nos, ez jelentősen függ a a gépjármű műszaki állapotától is, hiszen egyes gépkocsik egyes országokban, például Franciaországban, vagy, vagy akár máshol is, annyira gyenge műszaki állapotban vannak, hogy a tulajdonképpen szétesnek az autók, nem hogy jó hatékonysággal működnének és kis fogyasztást érnének el. Úgyhogy ilyen gépjármű park műszaki állapot mellett hát nehéz előre lépni. Ezért kell olyan szabályokat bevezetni, amelyek alapján bárhova is állítjuk be a, a célértékeket 95-re vagy 70-re, ez mindegy, ha a gépjárműpark műszaki állapota nagyon gyenge, nem lehet ezeket elérni. Tehát a, a gépjárműnek műszaki ellenőrzése, akár rendőri, közúti ellenőrzések révén, szúrópróbaszerű ellenőrzések révén is kell, hogy megváltoztassa a helyzetet. A hibrid autók lehetnek persze egy útja a széndiokszid szintek kibocsátás csökkentésének, ám egy másik módszertan is lehetséges, ez persze nagyobb beruházásokat igényel, az elektromos autók elterjesztése. A harmadik pedig, amely lehetséges út pedig a hidrogéncellás gépkocsik, illetve motorok bevezetése. Persze ebbe, ez is komoly beruházásokat igényel, ezt nyilván nem lehet egyikről a másikra elrendezni, ám a a hetedik keretprogram után következő időszakban föltétlenül fontos téma lesz. Mindezek miatt nagyon fontos ez a jelentés, és úgy gondolom, hogy a széndiokszid kibocsát, kibocsátások csökkentése a, a fontos. Ám például a ö, profi gépjárművezető képzése sem feltétlenül lefedett, erre nincs, jó szabály holott ez is hatással lehet a fogyasztásra. Tehát egy szélesebb körű problémával kell szembenézzünk. Ez a jelentés ennek egy részéről feltétlenül szól, ezért üdvözlendő, ám a képviselőtársam említett kompromisszumok nem mindegyike elfogadható számunkra. Kassur? köszönöm szépen, elnök úr, szeretném megköszönni jelentéstevőnek, meg árnyékelődőknek a munkát. Ez a téma ugye nem a feltétlenül közlekedési szakbizottság illetékességében tartozik, bár az egész közlekedés politika összetkérdéseiben feltétlenül hallatnunk kell a szavunkat. Világessá kell tennünk, hogy a széndiokszid kibocsátási szint csökkentése számunkra továbbra is súlyponti kérdés. Persze különféle módszertanokkal lehet elérni ezt a fő célt. A múltban tanultunk a tapasztalatokból, hogy a legjobb akarat mellett sem sikerül minden célt elérni. Ezért gondolom úgy, hogy világosan kell itt is szólnunk a lehetőségekről. Számunkra továbbra is fontos, és tény marad, hogy nagyon széles, nagyon széttartó információkat kapunk egyrészt a műszaki lehetőségek egyesek szerint nagyon is elérhetőek, mások szerint irreális műszaki célok kerülnek megfogalmazásra. A néppárt számára a Karl Heinz Florenz által megjelölt irányvonal az, ami követhető. Egyrészt a fogyasztói szempontból a tesztciklusok lehetővé kell tegyék, hogy korrekt információ álljon a fogyasztó rendelkezésére tehát a teszt körülményei és feltételei olyanok legyenek, amely világos információt tesz lehetővé a fogyasztó felé. Ami most történik a tájékoztatás terén, nem felel meg feltétlenül ennek, ezért feladatunk az, hogy a fogyasztó tájékoztatása megfelelő legyen. A szuperkreditek ügyében sokféle megoldás lehetséges, ám hazámban például különféle ösztönzőket töröltek, visszavontak a megtakarítások, a megszorítások miatt. Éppen ez történik. Holott az ösztönzőket hosszabb távon fenn kell tartani, hogy, ne, hogy büntetésképpen működjenek. Ami a 2020 utáni időszakot illeti, itt megoszlanak a vélemények. Karl Heinz jól kifejtette az egyik álláspontot, Egyesek azt mondják, fontos, hogy legyenek hosszú távú célok, mások azt mondják, inkább majd 2016-ban lehet ezeket lefektetni. Szerintem a néppárt, és általában az Európai Parlament szempontjából fontos, hogy tudassuk az iparággal, hogy kétszer után is további erőfeszítésekre lesz szükség. Tehát ezt ki kell azért fejeznünk. És végül nem, de nem utolsó sorban vannak olyan országok, mint Franciaország, Belgium, Németország, ahol az autóiparnak jelentős nemzetgazdasági súlya van, és remélem, hogy az, amit itt kényszerítő erővel bevezetünk, az nem lesz negatív hatással a munkahelyekre és általában az ágazat állapotára és versenyfeltételeire, és hiszen látnunk kell, hogy ez nem csak a közlekedésre van kihatással e- kérdések szabálya, szabályozása, hanem más ágazatokra is azt is látni kell, hogy más ágazatokban sokkal több széndiokszid kibocsátást lehetne megtakarítani, mint ebben a konkrét ágazatban. Ám az, amit már elértünk, és el akarunk érni, Tehát ha máshol is ilyen sikeresek volnánk, más ágazatban is, akkor még jobban állna az Európai Unió a CO2 kibocsátások ügyében. Az árnyék előadó is említette azt, hogy reméljük, hogy erős álláspontot tudunk kialakítani. Raj úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a kollégák azt mondják, támogatják az előttünk álló anyagot. A gyakorlatban azonban hogyha megnézzük a jelentéstevő pragmatikus hozzáállását, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon észszerű megközelítést alkalmaz ezen igen összetett kérdés esetében. Nagyon őszintén remélem, hogy a közlekedési bizottság egyértelmű üzenetet tud kiadni, és valóban támogatjuk a javaslatait. Gondolok itt az ITRE szakbizottságban felmerülő problémákra. Egyetértek bizonyos eljárásokkal, megfelelő elvárásoknak kell eleget tenni normális körülmények között, és látom, hogy az új eljárás tekintetében nagy előrelépések történtek. Fölmerül persze a kérdés, hogy meg kell-e várni azt, hogy teljes mértékben kidolgozzuk ezeket az új eljárásokat, vagy pedig a hosszú távú célkitűzések tekintetében jelzéseket adhatunk az iparágnak. Nos, a jelentéstevő javaslattal rukolt elő, nem konkrét célkitűzést határoz meg, hanem, hanem egy, egy intervallumot, amely felé haladni kíván, és ez is, ez is némi célt szolgáltat. Azt hiszem azonban, hogy egyértelműen meg kell határoznunk az ipar számára, hogy nagyjából milyen célkitűzésekkel kell számolni, és gondolok itt különösen a, a tesztciklusokra. Erre vonatkozóan módosító javaslattal fogok élni, illetve azt kérem, hogy nézzük meg egy kicsit alaposabban az erre vonatkozó módosítót. Frakciónk támogatja a jelentéstevő megközelítését, és nagyon reméljük, hogy holnapig sikerül majd széles körű támogatást nyerni a középút mellett. Tudom, hogy a zöldek, illetve a néppárt nem ért mindig egyet ezzel, de azt hiszem, hogy megfelelő jelzést kell adni, és a jelenlegi javaslatok megfelelőek. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Azt szerettem volna elmondani, hogy a kollégánk ugye a Költségvetési Szakbizottság jelentős munkát végző tagjaként jól tudja, hogy a számok világa mit is jelent, Nagyon sok minden elhangzott már, és teljes mértékben egyet értek a koordinátorom által elmondottakkal. Gross úr elmondta, hogy meg kell találni az egyensúlyt a különböző érzékenységek között. Én két dologra hívnám fel a figyelmet. Egyrésztről úgy gondolom, hogy 2014. december 31 a célok kidolgozása szempontjából nagyon irrealista, véleményem szerint, ugyanis ez a jövő év végéig nem hiszem, hogy a bizottság már az összes fontos elem ismeretében lesz, és hogy egyben a célokat is ki tudja majd tűzni 2020-ra. A második fontos gondolat, hogy szerintem ellentmondás van azok között, akik egyrészt jelentősen szeretnék csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, de ugyanakkor ugye ott van az iparág is, akit ösztönözni kellene arra, hogy csökkentse a kibocsátást. Például a hidrogén vagy az elektromos autók akár 1,3 tizedes lesz a prémium, akár nem, ezzel nem biztos, hogy sikerül jobb belátásra bírni az iparágat. Nem lehet egyszerre, hogy megmaradjon a káposzta is és a kecske is jól lakjon. Tehát itt egy ellentmondás van, és a szuperkreditek tekintetében nevetséges a kialakult helyzet. Úgyhogy ha az elektromos autókat akarjuk védeni, akkor ezt ebből a szempontból is végig kell gondolni. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságot kérem, hogy mondja el véleményét, Frederik, Ibe alapítványtól érkeztek hozzánk meghívott vendégek, őket köszöntjük. Reméljük, hogy érdekesnek fogják találni a mai látogatásukat. Galievska úr asszony következik a bizottságtól. Köszönöm szépen. Röviden megpróbálok válaszolni a három felvetett aspektusra. Egyrészt a 2020-as cikk, időpontra szeretnék reflektálni. Mindenképpen fontos az, hogy az iparág bizonyosságokra tudjon építeni, és ezért fontos az, hogy a bizottság minél gyorsabban lépjen, és ezért 2014-et jelöltük ki a célok kitűzése szempontjából. Bizonyos tekintetben már jól halad a munka, más tekintetben még csak tervezésnél tartunk. Mindenesetre a biztonságot szeretnénk, a tervezhetőséget szeretnénk javítani. A korábbi ö, egy együttdöntési eljárás során, amikor a személygépjárművekkel foglalkoztunk, ez a téma már egyszer felmerült. Ami a teszteket illeti, a fogyasztóknak sokkal pontosabb információkra van szüksége. 2017-re lenne a teljes bevezetése ennek a rendszernek. Ezt az Európai Parlament és más érintett felek is évek óta kérjük tőlünk. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ezt minél hamarabb meg kell tenni és végül a szuperkreditek. Láthatjuk azt is, hogy nagyon nehéz ösztönzéseket találni az alternatív gépjárművek bevezetésére, miközben nem akarjuk kétségbe vonni a célkitűzéseinket. A módosításokból ugye a phase out kérdését nem kívánjuk belevetni rövid távon, illetve hosszú távon kell ezt végig gondolni, tehát 2020 és az után. A célok szempontjából ezek károsak lehetnek. A, egy bizottsági non-paper meg fog jelenni ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy ez majd jó alapot jelenthet a további viták során. Köszönöm szépen, jelentéstevő. Köszönöm szépen. Mint ahogyan mindenki láthatta a vitából is kiderült, hogy igen, különböző álláspontok vannak, Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy körülbelül annyi álláspont van, ahány kolléga dolgozik itt a Transzakbizottságban a leginkább ellentmondásos kérdések, a szuperkredit kérdése, a különböző célkitűzések, főként a 2020 utáni időszakra nézve, valamint a gépjárművek minősítése. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy vannak olyan kompromisszumos módosítások, amelyekkel kapcsolatban már sikerült megegyezésre jutni, és ezek valóban ebbe az irányba mutatnak. 2020 utáni időszakra nézve a célkitűzések szerintem védhetőek. Mindkét álláspontnak egyébként megvan a mögöttes logikája, Úgyhogy a kezdet-kezdetétől fogva én egy olyan módosítást terjesztettem be, amely az arany középutat célozza meg. Ugyanis azt is tudjuk, hogy még mindig nagyon bizonytalan az, hogy az új technológiákat hogyan fogjuk tudni bevezetni, és ennek milyen hatása lesz a széndiokszid kibocsátásra, új próbaciklusok alakulnak ki, de ugyanakkor az is igaz, hogy ha már most nem kezdünk el a 2025 utánra szóló célok kidolgozásával, akkor lehet, hogy túl késő lesz, mert az autóipar legalábbis én ezt az információt kaptam, legalább 7 évet igényel, sőt, inkább 10-et ahhoz, hogy változást lehessen elérni. Mert hogyha túl későn érnek el hozzájuk a célkitűzéseink, akkor majd az iparág azt fogja mondani, hogy egész egyszerűen nincsen elég idő ahhoz, hogy ezeket be lehessen vezetni hogy ezek megvalósuljanak. Éppen ezért szerintem nagyon nehéz most konkrét tumokról beszélni. Én pont ezért beszéltem inkább egyfajta idősávról, amely körülbelül a 2025-ös időszakra vonatkozó célokat majd figyelembe veszik. Itt a 65 és 75-ös érték közötti mezőre, sávra gondolok. Florenc képviselő ezzel kapcsolatban egy javaslattal is előállt, amelyet majd természetesen meg fogunk vizsgálni a többi frakcióval is. Ez lehet, hogy egy nagyon jó megoldás lehetne, hiszen a fő cél az mindenképpen az, hogy megmutassuk az utat, milyen irányba is kívánunk elindulni. Amennyiben sikerül megegyezésre jutni, és azt fogjuk mondani, hogy ezek nyitott számok, nem kötelező érvényűek, akkor minden bizonyal előre tudunk lépni. Minden esetre, hogyha a frakciók ragaszkodnak az eredeti elképzelésükhez, akkor nem fogunk tudni egyességre jutni. Meg kell találni azt a közös területet, azt a közös nevezőt, amelyben meg tudunk egyezni, mert különben nem lesz semmilyen módosítás, hanem a bizottsági javaslattal kell majd együtt élnünk. Ami a szuperkrediteket illeti, szeretnénk ugye támogatni az iparágat a kutatásban, a fejlesztésben, valamint a hibrid járművek, illetve az elektromos járművek kifejlesztésében és ezeknek az eladásában. Éppen ezért a mikrohitelezés területén is talán sikerül majd egyességre jutnunk, és talán hozzá lehetne tenni azt is, hogy 2,5 g per év lenne a tető, a plafon, és megmondhatnánk azt, hogy a szuperkrediteknek melyik lesz a végső bevezetési időpontja. Talán ezekkel kapcsolatban holnapig még sikerül megegyezésre jutnunk. Amit Taylor képviselő mondott a kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban, illetve saját módosításaira reagálva, azok a módosítások, amelyek a kompromisszumokban szerepelnek, tehát nem az összes módosítás szerepel a kompromisszumokban, én csak egész egyszerűen egy listát írtam azokról a módosításokról, amelyek bizonyos cikkekre, illetve bizonyos bekezdésekre vonatkoznak. Hogy tudjuk egyáltalán, hogy a kompromisszumok a szövegnek melyik részére vonatkoznak ami pedig a 2014. december 31-ét illeti, nos ezzel kapcsolatban a módosításban 2015-öt írtunk, mert úgy gondoltuk, hogy 2014. decemberében, még hogyha a bizottság szerint ez megvalósítható, akkor is a mi szemünkben ez túl közeli időpontnak tűnt. Éppen ezért 2015-öt írtunk be a kompromisszumba. Volt, aki 2017-et vagy 2018-at javasolt, de az viszont lehet, hogy túl késő lenne, főként a 2018, főként az iparágra nézve, ugyanis végül is az iparág az, akinek majd a célokat meg kell valósítania. Minden esetre továbbra is kijelentem, hogy nyitva állok mindenféle tárgyalásra a frakciókkal, és reméljük, hogy holnapig sikerül egy végső megállapodásra jutnunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Emlékeztetném a képviselőket, hogy holnap fogunk javasolni. Az MV-ben pedig április 24-25-én lesz erről szavazás, és május 6-án, 7-én. Európai közlekedési stratégia Krémer úr, a jelentéstevő. Most a, uh, most a mikro. Ha? Ja. Thanks a lot. Ja, ich, uh... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság javaslata, ennek a, erre a parlamentnek reagálnia kell. A bizottság tervezete kutatás innováció Európai Beni Fenntartó Mobilitása szempontjából közlekedés technológiai stratégia előmozdítása. Először is szeretném megköszönni az árnyékelődóknak a kiváló együttműködést és eszmecserét. Egyes érvek valóban úgy jelentek meg ebben az eszmecserében, hogy a széles körű támogatásra tartozott igényt. Ez nekik is köszönhető. A jelentést három nagy darabra osztottam. Először is az általános alapelvek, az általános intézkedések és a konkrét, specifikus intézkedések körére bontható. Sok esetben ö, javítható, bár a bizottság jelentése jó volt, mindenem mindig lehet javítani, ez az elv, amely mozgatott bennünket e munka során. Az első rész az általános elveket tartalmazza az értékelés során nem egy specifikus időpontot kell vizsgálnunk, hanem egy, egy, egy életciklust. Az elektromos mobilitás tekintetében jól tudjuk, ugye, hogy az autó akkor nem termel kibocsátást, ám a teljes életciklusát vizsgálva a gépkocsinak, akár az elektromos gépkocsinak, nyilván a tertesi során több lesz kibocsátás, tehát nem lehet szelektíven kiválogatni egyes pontokat. A technológiai semlegesség tekintetében is egységesek voltunk. Hát ha mindannyian tudtunk, tudnánk előre mindent, nyilván nem kellene választani technológiák között, de a semlegesség rendkívül fontos ebben a tekintetben. A technológia semlegesség, és azt sem akarjuk, hogy a nagy vállalatok irányítsák az ágazatot. Fontos, hogy a KKV-k is meghallgattassanak, hiszen ennek nemzetgazdasági szempontból rendkívül fontos, és az is, hogy a KKV-khoz eljussanak az innovációk. Emlékszem az első szolár panelekre és szélmalmokra, amelyet otthon barkácsoltak feltalálók, mindenki nevette őket. Egy nagy vállalat, nagy koncern sosem ö, ment volna bele abba, hogy kísérletezgessen ezekkel az eszközökkel, de amikor feltaláló kísérleteket, akkor persze szívesen alkalmazták őket. Tehát fontos, hogy ne csak a nagy koncernek innovációs képességét tartsuk tekintetben. Az innováció rendkívül fontos tehát a technológia terén, ám magával a műszaki technikai megoldásokkal nem lehet a jövő mobilitását javítani hanem a gondolkodásmódon is, viselkedésmódon is kell változtatni. Az, hogy emberek hogyan vezetnek autót, tehát autóba ülnek-e, vagy mondjuk tömegközlekedési eszközökkel utaznak. Fontos, hogy ajtótól ajtóig tervezzük az útvonalat, és ne mondjuk reptértől reptérig. A svájciak kiválóan ö, végezték ezt a munkát, 60 ö, közlekedési relációt tudtak jobban megtervezni ezen módszertan révén a vasút tekintetében is, tehát nem csak állomástól állomásig számolják a menetőt Svájcban, hanem ajtótól ajtóig. A munkafeltételek is rendkívül fontosak, a minimum bérek, ö, nagyon sok tagállamban van bér, az én hazámban még ugye nincs, reméljük legközelebb már Németországban is lesz, mire ezzel a témával foglalkozhatunk. A természetes jelenségek, természetes energiaforrások jobb kiaknázása fontos. A, ha például kísérleteztek azzal, hogy a tengerhajózás, ha csökkenti a hajók sebességét, hatalmas energiamegtakarítással lett lehetséges, de például az új vitorláshajókat is való kísérleteket is először kinevették, ám úgy tűnik, hogy gyümölcsöző lehet ez a megoldás is. Harmadik pont, a konkrét vagy különleges intézkedések köre. Nyilvánvaló, hogy fontos a gyaloglás, meg a kerékpározás. Én ugye szívesen kerékpározok, ám nem azért ö, beszélek hogy gyakran erről a, erről a témáról. Egy Nagyon-nagyon-nagyon konzervatív német, bajor ö, miniszterrel beszélgettem erről, és kiderült, hogy a 90%-a Németországnak annak, azoknak az autótaknak, az autótaknak 6 kilométernél kisebb távolság utazást jelenti. Hát ez egy kiváló példa van arra, hogy mondjuk egy 20 éves időszakban növeljük a gerekper forgalom számát. Amsterdam remek példákat kínál erre, óriási a potenciál a megtakarításra. Az Európai Parlamentben is az egyetlen parlament a világon, ahol, amely a, olyan parlament, amely saját vasútállomással bír a saját területén. Hatalmas lehetőséget e, is magában. Ha volna közvetlen kapcsolat a reptérhez, már évek óta tervezik ezt, de még nem épült meg az alagút kapcsolat, akkor háromszor olyan gyorsan tudnánk vasúttal e, reptére jutni, és máshova is, mint sofőrökkel és autókkal a sebességtempók, a limitek kérdése is fontos. 30 kilométeres sebességnél hatalmas mértékben lehetne csökkenteni a, a fogyasztást is, meg a halálos balesetek számát is. Tehát a városokban a 30 kilométeres sebességkorlátozást ezért követeljük olyan régóta. Kalaszúra az eszmét cseréltünk erről, eddig nem történt semmi. Aztán végül köszönöm szépen a jelentéstevőknek a munkát, egyes gondolatok amelyek a jelentésben találhatók, éppen az árnyék elendőknek köszönhetők, például a KKV fontosságának kiemelése, a csökkentett mobilitás, az ATM rendszer, meg az Európai Unió illovas szerepének föntartása, éppen ilyen gondolatok, amelyek az árnyék előadók kommentárjaiból származnak, és így kerültek a jelentésbe. Köszönöm. Mr. Bach for the EPP. Köszönöm szépen, a néppárt Bach úr következik. Köszönöm. Hubert Pirker nevében, akivel nem tudott eljönni, és elnézést kéri, szerettem volna elmondani álláspontunkat. A tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb gépkocsikról szól a fehér könyv. Az éghajlatváltozás fényében és a közlekedés növekedése fényében még, valaha, még fontosabb, mint valaha az innovatív megoldások alkalmazása azért, hogy a, közlekedés negatív hatásai az emberekre és a környezetre csökkentetőek legyenek, ez kell irányítson bennünket. A technológiai forrás megtakarító innovációk potenciája rendkívül fontos szerepet kell kapjon majd ebben a törekvésben. Az az európai stratégia, amely a, a és technológiában valósul meg, a fehér könyvben meghatározott célokat kell homlokterében tartsa ezek közül azt, hogy teljes minden integrált, intermodális közlekedési rendszer jön létre, úgy a személy közlekedésre, mint a teher közlekedésre. Számunkra fontos prioritások a következők. Első a városi mobilitás megoldás, kérdésének megoldásai. 80% az európainak jövőben városokban fog élni, ez új technológiákat követel meg a városi közlekedési technológiák területén. Másodszorban a zajkibocsátásokat csökkenteni kell új technológiai műszaki megoldásokkal és új koncepció bevezetésével. Ezzel a, a közlekedés elfogadottsága nő majd a polgárok körében. Van mit tenni a kutatás terén. Harmadik pont az alternatív motor technológiák és kommunikációs technológiák az új, tisztább és hálózatba kapcsolt közlekedési eszközök generációjának kialakításában. Itt is fontos, hogy a felhasználó barát és gazdaságosság legyenek a meghatározó szempontok. Egy jó, egy jó, olyan, egy jó működő hálózat, amely révén minden a közlekedésben szereplő ö, eszköz egymással és a központtal kommunikálni tud. a városrabló e, parkolókeresést is a városokban meg kell szüntetni, meg lehet szüntetni ezekkel az eszközökkel. A veszélyelhárítás és megelőzés jó eszköze lehet az intelligens rendszerek bevezetése. Hatodik pont a hatékony logisztikai láncok, melyek a magánszemélyek és vállalatok bekapcsolásával ha jobban meg, megtervezheti a, a teherforgalom mozgását, aztán a lock-in technológiák révén lehet elkerülni, hogy a közlekedési innovációk előtt álló még akadályok lebontása kerüljenek. A technológiai semlegesség kell legyen az alap elv, anélkül, hogy a belső piacon ez problémákat hozna létre. Utolsó pont, a kutatások eredményét jobban fel kell használni a közlekedés területén. A piacra vezetés és a megvalósítás lehetnek a megfelelő eszközök. Nagyon fontos pont a technológiai semlegesség, aztán a hatos pont a KKV-k erősebb bevonása, és a tízes pont az információs könyvelési, kifizetési e, hálózatok felépítése, azok, amelyeket kiemelnék a pontok sorából. Köszönöm szépen. A Kadrai úr következik a szocialisták részéről. Dank eh, in eerste instantie aan de rapporteur voor het geleverde werk. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek az elvégzett munkát. helyettesítem kollégámat, és szeretném elmondani, hogy általánosságban véve a véleményünket figyelembe vette a jelenték, jelentéstevő a javaslatok megfogalmazása során, tehát egyrészt a KKV-k mozgásterének bővítése, illetve a határon átnyúló közlekedés elősegítése, a kompatibilitás a különböző közlekedési rendszerek között, ezek voltak a legfontosabb javaslataink. A 9-es bekezdésre ki lehetne térni, ez a szociális dimenzióval foglalkozik. Liberecki úr támogatja a zajkibocsátással kapcsolatos kitételeket, ez nagyon fontos terület számunkra, ami pedig a vasutat illeti, ezen a területen az kell, hogy legyen a célunk, hogy olcsóbb és fenntarthatóbb közlekedést biztosítsunk. A személyes véleményem pedig az, hogy lehet, hogy nem lenne rossz gondolat a kutatásra, illetve a fejlesztésre összpontosítani, az új technológiát megvizsgálni, hogy hogyan lehetne az utasok kényelmét javítani. Az adatok közértétele is egy jó gondolat, hiszen így valós időben információt kaphatunk a dolgok állásáról. Fontos, tudni azt, hogy mi a leghatékonyabb és leggyorsabb közlekedési forma. Ezeket a lehetőségeket mind ki kell aknázni. Ezen kívül a CO2 kibocsátásunkat is nyomon kell követni, erre vonatkozóan is megfelelő eszközökre van szükség, így az utasok pontosan tudhatnák, hogy milyen széndiokszid lábnyomot hagynak maguk után, és informáltan dönthetnének arról, hogy milyen közlekedési eszközt választanak. Ügyetértek a jelentéstevővel, hogy meg kell próbálni csökkenteni a városi közlekedést, gondolok itt a gépjárművekre, hiszen nagyon sokszor a parkolóhelyek keresése iszonyatos időt vesz igénybe. Hatékonyabban kell tehát megszervezni a közlekedésünket, és ugyanez vonatkozik például a közös autóhasználatban rejlő lehetőségekre. Itt is az információs rendszer javítását tartom nagyon fontosnak. És végül zárásképpen hadd mondjam el, hogy ez az előttünk álló anyag kiváló alapot ad a jövőbeli munkához. Lehet, hogy be fogunk még nyújtani javaslatokat, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy megfelelő irányba haladunk. Elnök, köszönöm szépen, Bilbao asszony következik. Köszönöm szépen. és köszönöm a jelentéstevőnek is az erőfeszítéseit. Az első találkozó során sikerült már azokra az aggályokra felfigyelni, amelyekben egyetértünk. Az általános elv, mi szerint megpróbálunk egy versenyképes európai közlekedést kialakítani. De ugyanakkor az is fontos, hogy vizsgáljuk meg, milyen, mik a mi öm, korlátaink, hováig vagyunk, meddig vagyunk hajlandóak elmenni. És mindezt próbáljuk meg a kutatásokra alapozva megoldani, hogy minél fenntarthatóbb, tisztább legyen a közlekedés, környezetvédelmi szempontokat figyelembe vegyen, és legyen munkahelyteremtő képessége is, főként a kis- és középvállalkozások szempontjából. Itt most főként a szociális jellegű kisvállalkozások bevonására gondolok, hiszen ez rendkívül fontos lenne. Itt nem sikerült a termelési oldalat kiemelni, És itt a versenyképesség szempontjából az iparágat nem hagyhatjuk ki a gondolatmenetünkből. Ezt figyelembe kell venni a jövő szempontjából is. Végeredményben pedig úgy gondoljuk, hogy kevesebb bürokráciára, több finanszírozásra van szükség, és a jelentéstevő által mondottakra. Összefüggés, interoperabilitás és intermodalitás. Ezek mind nagyon fontosak, és ez csak az innováció és a kutatás összehangolásával lehet megoldani, mert így lehet integráltabb, hatékonyabb közlekedést alkotni Európában. Most itt a különböző tagállamokra gondolok, akár az Európai Uniós alapok bevonásával ebből a szempontból fogjuk megvizsgálni a módosítások beterjesztésének lehetőségét, de hát körülbelül ennyit a mi álláspontunkról. Ami pedig a zajszennyezést illeti, hogyha azt szeretnénk, hogy kevesebb legyen a zaj, és kisebb a környezetvédelmi teher, akkor talán vissza kellene térni az OECD-s iránymutatásokhoz, mert a közlekedésből nem lehet teljesen kivonni a zajhatást, ez hozzá tartozik ugyanis, de az biztos, hogy a zaj szintet azt lehet csökkenteni. Előttünk egyre inkább kirajzolódik a vita, de végül is majd sikerül elérni azt, hogy az európai közlekedés mindenképpen győztesként nyűljön ki ebből a folyamatból. On behalf of Mr. C. Rosbach asszony, köszönöm szépen. Szír úr nevében fogok hozzászólni ehhez a vitához. Véleménye szerint a kutatás és az innováció rendkívül fontos az új technológiák kialakítása szempontjából, illetve a környezetvédelmi kihívásoknak való megfelelés szempontjából. Nagyon fontos az, hogy megváltoztassuk az emberek viselkedését, ahogyan már ezt hallottuk, illetve a tudatosítás is kiemelendő. Ezen kívül a technológiai javítások, fejlesztések nem fognak megfelelően működni, akkor, hogyha az emberek nem változtatják meg a viselkedésüket, a magatartásukat. Szirul támogatja a semlegességet, a politikában, hiszen véleménye szerint semlegesen kell közelíteni az alternatív stratégiákhoz. Egyetért a jelentéstevővel, támogatni kell a KKV-kat a kutatás és az innováció területén, például azáltal, hogy könnyebbé tesszük az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést, illetve csökkentjük az administratív terheket. Végül Szíle úr úgy gondolja, hogy az integrált információs rendszerek, illetve kifizetési rendszerek további fejlesztésre sorul, szorulnak. Ezt már többször kiemeltük a parlamenti viták során, hiszen a megfelelő információ hiányában sokszor az emberek nem választják a tömegközlekedést, gondolok itt a közúti, illetve vasúti közlekedésre. Szile úr köszönetet mond a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért, és örömmel tekint a további munka elé. Köszönöm. Thank you, Mr. Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Kolicek úr. V té zprávě několik drobností, které se dá... Köszönöm szépen. Jó pár aprósággal ki lehetne egészíteni ezt a jelentést. lehet, hogy a jelentéstevő figyelmét ezek elkerülték. Szívesen meghívnám saját városomba, és arra invitálnám, hogy kerékpárral közlekedjen egy olyan városban, ahol a szintkülönbség meghaladja az 1200 métert. Ami pedig a 9. bekezdést illeti, itt a munkakörülményekről van szó, erre már többször kitértünk a kisebb haszongépjárművek esetében. A szabályozás teljes mértékben, szinte teljes mértékben hiányzik ezen a területen. Ami pedig a sebességkorlátozást illeti, ez nagy mértékben befolyásolhatja a balesetek számát azonban bizonyos esetekben a túlságosan lassú haladás akadályt jelenthet. Ami hiányzik, az a megfelelő képzés. A sofőrök esetében, olyan sofőrök esetében, akik 18 éves korukban kapták meg a vezetői engedélyt, és utána ebben a szakmában dolgoztak, bizony érdekes lenne az, hogyha továbbképzést biztosítanánk, hiszen így a végzetes balesetek esetleg elkerülhetőek lennének. Ami pedig a tömegközlekedés előnyeit illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos a városok esetében, esetleg külön sávot lehetne létrehozni a tömegközlekedés számára, mint például a, az árvizek esetén Prágában ezt tették a mentők számára egy ilyen sávot hoztak létre. Beszéltünk a zajcsökkentésről, de nem beszéltünk a különböző közlekedési eszközök újrahasznosításáról. Nos, azt javaslom, hogy nézzék, nézzenek utána, hogy a gépjárműveket, a személygépkocsikat hogyan hasznosítják újra, és hogy a közlekedési eszközöket mennyiben lehet újra feldolgozni, újra hasznosítani. Itt a, különösen a nagy hajók jelentenek érdekes esettanulmányt, hiszen uh, itt vannak alternatív lehetőségek. Aztán ott van a 90, ott van a 90-es cikk, a bizottság a légi közlekedéssel kapcsolatos kibocsátást szeretné csökkenteni, és a küszöbértéket lejjebb vinni, de szerintem nem csak a légi közlekedés felelős a szennyezésért, hiszen ez más területeken is jelentős problémát jelent. Mindenképpen oda kell tehát figyelni a széndiokszid kibocsátás különböző a lehetőségeire. Időszerű ez a jelentés, és fontosnak tartom azt, hogy a KKV-k számára biztosítsuk a kutatáshoz és az innovációhoz való hozzáférést, az eddigi ígéretes lehetőségeket ki kell aknázni nincs hosszú távú perspektíva, pedig erre lenne szükség. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. A Nidi. Köszönöm szépen a bizottságban a Nidi úr a hozzászólunk. Köszönöm. Elnök úr, köszönet a szakbizottságnak és Krámer jelentéstevőnek és az árnyék elődújnak a tervezetét. Meghallgatva az eszmecserét, meg elolvasva a jelentést, voltak éppen négy fontos üzenet fogalmazódik meg számomra, melyek leszűrhetők ebből a munkából. Az első az, mennyire fontos a K plusz F a közlekedés ágazatában. Nem csak a versenyképesség, meg a munkahelyteremtés szempontjából fontos Európa számára a közlekedés, hanem egy fontos innovációs terület ez, ahol Európa még ma is vezető szerepet játszik, ezt meg kell erősíteni. De ezen túl, mint szakpolitika is nagyon fontos, nem meglepő, hogy a közlekedési fehér könyv olyan fontos K plusz F elemet tartalmaz. Ezt is nagyon kifejezetten jelenti meg, domborítja ki a jelentés. A trialógus, amely a Horizont kétszer 2020-as költségvetését hivatott megállapítani, beleértve a kutatási fejlesztési eszközöket is, sem szabad megfeledkezzen a közlekedési fejezet fontosságáról. Még akkor is, hogyha egyesek, egyes képviselők igyekeznek kicsinyíteni ennek fontosságát. A második dolog a jelentős olvasat, olvastakor a szakpolitikai javaslatok és a kutatási javaslatok összehangolásának fontossága. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a közlekedés területén a kettőt sikerült harmonizálni. A kutatástudók nagyon fontos eszköze a szakpolitika végrehajtásának is. Például az, az Egységes Európai Égbolt Cezár projektje is mutatja ezt. És az is, hogy a, hogy a Shift to Rail kezdeményezés is nagyon erős technológiai lábon áll, ugyanakkor kell ahhoz szakpolitika, hogy az innovációt erősítsük, és a Clean Power for Transport kezdeményezés kulcsfontosságú példa erre, ahol is a technológiai műszaki fejlődés eredményeit új gépjárművekben csapódnak le, amely altern- amelyek alternatív üzemanyagokat fogyaszthatnak, és ezeket kell egy javaslatképpen a piacra vinni mint új eszközöket. A harmadik fontos aspektus számunkra a jelentéstevők az olyan javaslata, hogy minden, a kérdés minden vetületét egyszerre vis, kell vizsgálni. Nem elég, hogy csak arra koncentrálunk, hogy a most üzembe levő gépjárművek energiahatékonyabban működjenek. Jobban kell használni ezeket, és másképp kell használni ezeket a gépjárműveket. Ez is fontos, amellett, hogy a jövő gépjárművét is vizsgáljuk, meg általában a közlekedési rendszerek egészét. Fontos utalnunk arra is, hogy jobban kell integrálni a gépjárműveket, a járműveket és az infrastruktúrát. Időről a kettőt külön válaszra vizsgáljuk, holott egy egységben lehet ezeket leginkább hatékonyan megszervezni, összekapcsolva az infrastruktúrát, mely ki kell szolgálja az új típusú járműveket. Ez különösen fontos az intelligens közlekedési rendszerek és a kapcsolódó logisztikai láncok vizsgálatakor. És végül jobban kell integrálni az egyes kutatási területeket egymáshoz, erre a legutóbbi példa, az, amit a Smart Cities kezdeményezésben igyekszünk megvalósítani, ahol igyekszünk kiaknázni azokat a szinergiákat, szinergiákat amelyek a, a közlekedési kutatás, energetikai kutatás és számítástechnikai kutatás között fennállnak. Utolsó fontos gondolat, amely kiemelhető a jelentésből, az, hogy minden eszközt a legjobban kell kiaknázni. A kutatás világában nagyon sok eszköz van, vannak széles merítésű nagy projektek, PPP-k, amelyek rendkívül sikeresek voltak az elmúlt években, és jelentéstevő felhívja a figyelmünket az ilyen szoftabb, puhább társadalmi gazdatások társadalmi gazdasági kutatások fontosságára, melyek révén jobban fel lehet térképezni azokat az igényeket, melyek megfogalmazódnak az új közlekedési eszközök irányában, és amelyek révén jobban lehet az adatokat csoportosítani a szakpolitika meghatározására. Egészében ez a jelentés kapcsolódik az a kommunikéhez, amely a stratégiai közlekedés hosszabb távú nézeteit és menetrendjét igyekszik meghatározni. Az év második felében jövünk elő majd azokkal a konkrét projektekkel, melyeket a Horizont 2020-ason belül szeretnénk megvalósítatni a következő évek költségvetéséből, és ebben ez a jelentés nagy fontossággal bír. Köszönöm. Thank you, Michael. Köszönöm szépen. Michael, köszönöm. Először is köszönöm a hozzászólásokat. Csak némelyikre reflektálnék, ám az elején el kell mondanom, hogy volt egyfajta terjedelmi korlátunk, ezért nem tudom minden beletenni jelentésbe, amit szerettem volna beletenni. E korlátokat tiszteletben kell tartani, de a módosítók révén meg tudunk jelenteni majd további gondolatok is. Pirker úrnak azt üzenem, hogy a városok rendkívül fontosak, meg is jelennek a jelentésben. Ugye a kibocsátások a klímára káros kibocsátások nem csak a CO2, hanem a többi gáz kibocsátás 70% a városi területeken jön létre. Ezért itt lehet a legjobban megoldani a problémákat is. Tehát ha nem tudjuk megoldani a bajot a városban, akkor sehol sem tudjuk megoldani. Berlinben például a parkolási díjak nem változtak 18 éven át, míg legalább kétszeresre mentek föl a, a buszjegyárak tehát teljesen rossz irányba mozognak a változások. Legyünk figyelemmel erre. Méltányos árak, igazságos verseny és nem igazságtalan verseny kell irányítsa a közlekedés piacát. Ami a ö, meghajtó motorok technológiai fejlesztését illeti, helyén való, amit is a városok ö, kell, hogy szerepelni. Ez nap például a zajszint kibocsátásban a motor zaj kevésbé fontos, mint mondjuk a, a súrlódási zaj a, a gumiknak. Aztán minden évben 1600 euróval támogatják évente az autókutatást. És az autó az út burkolat súrlódási hangjában megint csak nem sokat szerepet kap a motor miensége. Tehát például az ajszintekben nem feltétlenül a ö, meghajtó motorban való kutatás hozhat változást. Liberácki Köszönöm a szociális dimenzió megjelentését. Tehát lehet, hogy még viszont röviden igyekeztem ezt megfogalmazni, lehet, hogy lehet javítani ezen, majd várom a módosítókat e tekintetben. A zajról többen szóltak, tehát örülök a jó megoldásoknak. Minden frakció számára konkrét témaként merült fel a zajszintek csökkentésének szükségessége várom a kiváló módosítókat e tekintetben is tehát. Bilbao asszony. Nagyon sok minden egyetértek, egy dologgal nem. A versenyképesség és a fenntartható struktúrák összefüggése. Persze lehet ezt jobban ábrázolni, megjelenteni. Izgatottan várom, hogy ön miképpen tudja majd ezt jobban leírni, vagy milyen kompromisszumokat tud meghatározni. Tehát az három inter, intramobilitás, interoperabilitás eh, fontos témák. Rosbach asszony, Zile úr is kiemelte ezeket. Kolicek úr. Az elektronikus biciklik, az e-bike-ok -ok óriási mértékben robbanásszerűen növekedtek ezek használatos Európában, tehát annélkül, hogy komolyabb támogatást kaptak volna. Tehát lehet, hogy milliárdokat teszünk bele egyes infrastruktúrákba, tehát Hollandiában sajnos az előadó nem a mikrofonba beszél. Tehát az e kiváló megoldás állami támogatás nélkül is. Beszéltek a képzésről, továbbképzésről, nem csak a, az áldozatorientált közlekedési oktatás, hanem a tettesorientált közlekedési oktatás is rendkívül fontos. Itt is egyenlő játék szabályokra van szükség. Két napos uh, kerékpár kiállítást került megrendezésre most Berlinben, olyan, ahol ott olyan bicikliket is kiállítanak, amelyeket autóroncsokból eh, szereltek össze. Kiváló példa ez. Tehát a újrafelhasználás a recycling szempontjából ö, mutatja, hogy a, a gépkocsik vagy a gépjárművek életciklusa még tovább hosszabbítható meg így. A bizottság hozzászólásait és együttműködését is köszönöm. Persze, a nagy kutatási projektek integrálása az egyes projektekben rendkívül fontos, itt nagy nézetkülönbségek nincsenek közöttünk, szerintem jó jelentést tudunk megírni majd, és a végén szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, a titkárságnak, a támogatást, munkatársaimnak és az árnyékelődőknek a segítséget. Köszönöm. Thank you, Mr. Kramer. Can I just... Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni a módosítások beterjesztésének határidejére. Nagyon várja ugyanis Krémer úr a módosításokat. Április 9, a Transzakbizottságban a szavazásra június 18-án kerül sor. Tehát 9, április 9 a módosítások beterjesztésének határideje, és június 18 a szavazás. Következő napi rendi pontunk EU, EU kontroll, Eurocontrol, Kolicsek úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Nos, hát ez egy olyan téma, amelyet mindannyian ismerünk, legalábbis valamennyire, hiszen sokat utazunk. Gyakran azt hallhatjuk, hogy túl sok a dugó, vagy túl nagy a forgalom bizonyos területeken, aztán különböző projektek látnak napvilágot, és sokszor beszéltünk már Jarzembowski kollégával is, a épületekről. Aztán ide tartozik még az ügynökség kérdése is, és hogy mik ennek a kompetenciái. Ami a légiközlekedést illeti, ez egy rendkívül komplex terület, és nagyon gyorsan változik. Ráadásul a legtöbb tagállamban az Eurocontrol rendszerben részt vesznek a tagállamok Észország kivételével. Ezért fontos az, hogy legyen egy olyan megállapodás, amely meghatározza, hogy az Eurokontrollnak mi is pontosan a szerepe technikai szempontból, valamint az egységes európai égbolt megvalósításában milyen szerepet kívánunk neki adni, illetve különböző kompetenciák felosztása az Eurokontroll és az IASZA között. Két lehetőségünk van ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy elfogadjuk a megállapodást úgy, ahogyan az most megvan, vagy pedig visszautasítjuk azt. Én pedig úgy gondolom, hogy támogatnunk kellene. Köszönöm szépen, Kolicsek úr. De Grandes Pascual képviselő következik, néppárt nevében. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, Igazából csak egyetérteni lehet a jelentéstevővel. Ugyanis az Európai Parlamentnek itt most csak a vélemény nyilvánítás jut ki, hogy támogatja vagy sem az adott megállapodást. Éppen ezért a jelentéstevővel egyetértek, miszerint támogassuk ezt a megállapodást, és röviden el is magyarázom, hogy miért gondolom így. Egyrészt azért, mert az együttműködés mindenképpen javítja az Európai Unió és az Eurocontrol közötti együttműködés lehetőségeket. Minden esetre 2003 óta már az együttműködés egyre jobban alakul, a biztonsági kérdésekre vonatkozólag is. Ezen kívül van egy közös, egy vegyes bizottság is, amelyben mindkét fél képviselteti magát, és évente kétszer ülnek össze, annak érdekében, hogy a különböző célokról folytassanak eszmecserét. Az egyik fontos cél az az, hogy megfelelőképpen működő európai hálózatot hozzunk létre az európai légiközlekedés hatékonyát tétele érdekében. A környezetvédelem, a biztonság figyelembevételével azért, hogy az európai tagállamok és végső sorban az európai polgárok a javát szolgáljuk. Így lehet ugyanis az, európai, az egységes európai jégboltot megvalósítani. Éppen ezért én teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel, mi szerint fogadjuk el a megállapodást a mostani formájában. Fontos arra is emlékezni, hogy az együttműködésünkre van szükség annak érdekében, hogy a fent említett célok megvalósuljanak. A szabályzat 81-es cikke alapján ki kell mondjuk véleményünket, és én szerintem is támogassuk ezt a megállapodást úgy, ahogyan azt a jelentéstevő is javasolta. Köszönöm szépen eh, elnök úr, hölgyeim és uraim! Amikor a légi közlekedésről van szó, akkor szem előtt kell tartani azt, hogy a közlekedés az egyik leginkább közösségi szemléletű kérdés. Közös piacon működünk, közös a égboltunk is, azonban azt látjuk, hogy ami az irányítási mechanizmusokat illeti, ezek még nem emelkedtek közösségi szintre. Az erre vonatkozó erőfeszítéseink eddig nem voltak mindig sikeresek, ezért az előttünk álló legfontosabb kérdés az, hogy rá kell-e bólintanunk erre a megállapodásra, avagy sem természetesen vitázhatunk arról, hogy milyen részleteket szeretnénk megváltoztatni, hogy a prioritásokat csúsztassuk-e erre vagy arra. Azt gondolom, hogy inkább talán az egységes európai égboltra kellett volna koncentrálnunk. De a nap végén döntést kell hoznunk, igennel vagy nemmel kell válaszolnunk, és végül is egyetértek Grandes Pasquallal, illetve a jelentéstevővel, igennel kell majd szavaznunk. És azért a kolicsek jelentésre is rá kell bólintanunk. Köszönöm, hogy az elnök Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Alapvetően én is egyetértek a jelentéssel. nem az Eurocontrol hibája, hogy az egységes európai égbolt eddig még nem teljesült ki, hiszen a tagállamok általában támogatják az elképzelést, amikor azonban konkrétumukról van szó, akkor hiányoznak a tettek. A légiközlekedés különböző funkcionális egységeinek a harmonizálásakor sajnos akadályokba ütközünk, Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon gyakran hangoztatunk nagy szavakat, azonban amikor a nemzeti érdekekről van szó, akkor általában pénzmegtakarításról beszélünk, és hirtelen minden békjót kap, nem, nem nagyon haladunk előre az egyes kérdésekben. Az egyetlen kérdés, amelyet igazából fontosnak tartok, az az ESA és az Eurocontrol közötti átfedés. Nem szeretném, hogyha ez az Eurocontrol kárára történne. Hiszen sok területen azt láttuk, hogy a, hogy az ESA egy kicsit párhuzamos módon fejlődött, párhuzamosan az európai iparág mellett. Egy olyan megközelítést támogatnék, amely együtt döntési hatáskört ad az Eurocontrol kezébe, és nagyon jó lenne, hogyha Jáza e megkapná az Eurocontrol hatáskörét. Köszönöm szépen, elnök Foster asszony. Köszönöm, és köszönettel tartozom a jelentéstevőnek is. Valóban előrelépésre van szükség ezen a területen, azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű. Egy-két megjegyzéssel élnék csupán. Lichtenberger asszony eh, megemlített valamit, én nagyon is támogatom az Eurocontrol, szerintem az évek során kiváló munkát végeztek és ezen kívül azt is tudjuk, hogy nagy mértékben támogatják az egységes európai égboltot, illetve a Cezár bevezetését, amely a technológiai oldala ugyanennek az éremnek. Természetesen valahogy jobban kellene eljárnunk, hiszen amikor a, a vulkán hamu problémát okozott, akkor ők voltak azok, akik gyorsan reagáltak, és ez nagyon fontos, hogy volt valaki, aki tudta, hogy mit kell tenni, és ezért a, az utóbbi főigazgatónak, főigazgatónak dicséret jár, hiszen határozott vívmányokat mutathat föl. A bizottságra tekintek. A észa nak a szerepe szerepét megfelelően kell körvonalazni, és az új főigazgatójuk Patrick Key, aki a Cezár vezetője volt, szeptemberben lép majd hivatalba. Ez pedig azt jelenti, hogy már jó pár éve foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy ez pozitívum lehet. És szeretném tudni, hogy mi itt a bizottság szerepe. Fontos látni, hogy ne kerüljön sor e, duplikációra, ne legyen átfedés. És Mászi, nem azt gondolom, hogy ez a te személyes hibád, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyenek átfedések, hanem megfelelően tudjuk a dolgokat menedzselni. És még egy kérdés a bizottsághoz fordulok, ami a négyes cikket illeti, ki van a speciális bizottságban, és ki van a közös bizottságban. Köszönöm. Köszönöm, Baldwin úr. Köszönöm szépen, nagyon röviden tudok hozzászólni. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és mindazoknak, akik felszólaltak a témával kapcsolatban a ezen fontos megállapodás tekintetében. Wichtenberg és Foster asszonyoknak a következőket mondanám. A, mi is az Eurocontrol Fan Clubban részt veszünk, nagyon lelkesen támogatjuk azt, jónak tartjuk, és egyetértünk a azzal, amit Foster asszony is elmondott ezzel kapcsolatban, hiszen pontosan az, ami célunk, hogy a duplikációkat elkerüljük, a szinergiákat kialakítsuk, és az Eurocontrol azt hiszem, hogy művelet és technikai szempontból egyaránt bebizonyította, hogy az Európai Unió partnere a légiközlekedés irányításában. Ez nagyon világosan megmutatkozott az ő szerepével kapcsolatban. Ami a vegyes bizottságban való résztvételt illeti, a bizottság, az Eurocontrol, a tagállamok, valamint amennyiben erre szükség van, szakértők részvételével dolgozik ez a vegyes bizottság. Április végén fognak összeülni, és reményjük, hogy három jegyzőkönyvet alá fogunk tudni írni az együttműk, a katonai együttműködés, illetve az egységes európai évból tekintetében. Ez egyébként egy élő ö, megállapodás, állandóan változik, és sokat dolgozunk a tartalmán. De természetesen bármikor arra szükség van, szívesen idejövök a Trump bizottsághoz, és elmagyarázom, hogy a vegyes bizottság és a közös bizottság hogyan működnek, és éppen mind dolgoznak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Kolicek úr, esetleg hozzá kíván még tenni valamit? Nagyon szépen köszönöm. A kollégáink azt hiszem, hogy elmondták pozitív véleményüket. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködését. Asszisztensemnek a munkáját, aki rengeteget dolgozott ezen a témán, és én magam személyesen azt szeretném tudni, hogy Észtország szerepe hogyan néz ki ebben a történetben, és hogy vajon miért nem vesz részt az Eurocontrol működésében. Persze ez marginális kérdés, mert egy kis országról van szó, és ráadásul periférikus földrajz értelemben is. De nem tudom, hogy ennek mi a célja, az vajon, hogy pénzt spóroljanak, ugyanolyan korábban a cseh köztársaság tette. Elnök. Az Eurocontrolhoz bárki csatlakozhat, nem tudom, hogy Észtország majd folytatja-e az eddigi csatlakozók sorát, vagy sem. A módosítások beterjesztésének határideje április 9-e. Hát itt igazából csak azt lehet, illetve április 4, csak annyiról lehet módosítást beterjeszteni, hogy nem, ki az, aki nem kívánja támogatni ezt a megállapodást. És ezzel április 21-én fogunk szavazni. A mai napi rendi pontjainknak a végére értünk. 9 órakor folytatjuk holnap a munkát. Akkor fogunk szavazni, úgyhogy kérem, hogy mindenki hozza el a szavazókártyáját. Köszönöm szépen!